az elnök. Oh, Ein Martin. Die Kollegin Matthias. Erklärung. Ich erkläre die am 20. April 2012. április 20-án felfüggesztett ülésünket ismét megnyitom. Az április 20 20-i jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, vannak-e